Capezon Rusz asszony jelentés az Európai Ombudsman 2014 évi tevékenységéről, és most szeretném Emily O'Reilly ombudsmant üdvözölni itt az Európai Parlamentben. Most akkor átadjuk a szót négy percre az előadónak. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony. Az európai polgárok 40%-a nem bízik az európai intézményekben. 46%-uk bízik. Az ombudsman hoz érkezett panaszok általában az átláthatóság hiányára vonatkoznak, a dolgokkal történő hanyagságra, hogy nem kapnak megfelelő információt a polgárok, illetve nem látják át az Európai Unió működését. Hogyha a polgárok panaszát komolyan veszük, akkor láthatjuk, hogy mindenképpen javítani kell a helyzeten. A az ombudsmannak csak gratulálhatok, hiszen eh, a tavalyi év során is kiválóan képviselte a polgárok érdekeit. Megállapítottuk, hogy 23 eh, esettel foglalkozott, 2000 panasz érkezett be, és eh, számos esetben pedig vizsgálatot rendelt el az ombudsman. A leglényegesebb 17 hivatalos vizsgálat beindítása, ez pedig az európai polgárok bizalmát mind növeli az Európai Unió irányában. Megmutatkozott, hogy mindenképpen többet kell tenni az átláthatóság érdekében. Az elért eredmények például a TTIP esetében is fontosak, ezen kívül nagyon fontos, hogy az ombudsman felszólította a bizottságot, hogy belső vizsgálatokat is tartson, és hogy bizonyos kritériumokat világítson meg, amelyek alapján például lobbycsoportok dolgoznak. Az átláthatóság, illetve a szakértő csoportok összetétele is problémás. Ilyen tekintetben is számos panasz érkezett. Ezen kívül ide tartoznak bizonyos klinikai kísérletek, amelyeknek úgy szinten átláthatóaknak kell lenni, azonban olyan esetek, mint például a menekültek ügye, vagy teljesen más egyéni panaszok. Kiváló, makacs módon dolgozik az ombudsman, és minden esetben támogatnunk kell. Már többen is kiemelték, hogy ezt a munkát folytatni kell. Nagyon fontos az Európai Unió polgárai számára, hogy minél átláthatóbb módon működjenek az intézmények. És nagyon fontos az is, hogy például a fogyatékossággal élő emberek jogai is megfelelő módon érvényre jussanak. De már említettem a lobbycsoportokat. Nagyon fontos például a lobbisták jegyzékének teljes körű kiterjesztése, hogy mindenkit felvegyenek a jegyzékbe. Itt bizonyos késlekedést is látunk például a tanács részéről, és ebben az összefüggésben említhetném a marrakesi megállapodást. Az európai polgároknak igenis joga van ahhoz, hogy választ kapjanak kérdésükre és olyan jogi környezetre van szükségünk, amely ezt biztosítja. Tehát szeretném kifejezésre juttatni, hogy nagyon nagyra tartom az ombudsman tevékenységét, kiváló munkát végzett, és szeretném megköszönni a petíciós bizottság tagjainak is, hogy nagyon jó légkörben tudtunk dolgozni, és hogy kompromisszumot találtunk. Köszönöm, Kapeszon Rusz, és most pedig szeretném átadni az ombudsmannak. Uh, <coughs> Köszönöm, uh, elnök asszony, uh, és jó reggelt kívánok mindenkinek, az előadónak, az árnyék előadóknak, akik dolgoztak ezen a jelentésen. Az önök előtt lévő szöveg arról szól, hogy nekem milyen stratégiai megközelítésem van az ombudsmani hivatalhoz. Ahogy ezt már többször mondtam, a parlament pozitív hozzájárulása nélkül hivatalom nem tud működni, és időről időre én is, és elődeim is megkapták a megfelelő támogatást önöktől. Egy kis hivatal vagyunk, kevesebb mint 80 embert foglalkoztatunk, de hatalmas küldetésünk van az Európai polgárok eh, szolgálatában. Eh, az én feladatom az, hogy segítsek az európai intézményeknek, hogy meg tudjanak felelni az egyre növekvő elvárásoknak, eh, amelyeket a polgárok irántunk táplálnak, vagy amelyeket az események kikényszerítenek. Köszönöm a petíciós bizottságnak a támogatását és együttműködését. Egymást kiegészítő szerepünkben mi közvetlenül a polgárokkal foglalkozunk, mert hozzánk jönnek a polgárok segítséget keresve, vagy jogaikat védelmezve. Ahogy Timmermans alelnök úr is többször mondta, a jogállamiság az még komolyabb védelemre szorul az Európai Unióban, mint korábban bármikor. Most másodszor beszélek önökhöz, hölgyeim és uraim, amióta hivatalba léptem 2013. októberében. A bizottságban is többször jártam, már mint a költségvetési ellenőrzési, a jogi bizottságban, a LIBE bizottságban, vagy a petíciós bizottságokban, és eh, minden egyes alkalommal hasznot húztam az önök tanácsából, tanácsaiból és támogatásából, és eh, ez hozzájárult az a stratégiához, amit most valósítunk meg. Köszönöm, hogy eh, üdvözlik eh, a proaktív eh, vizsgálatok eh, új módszerét, illetve a hivatal átszervezését. Én a stratégiai vizsgálat megközelítést arra használom fel, hogy a legmagasabb szinten segítsek az intézményeknek abban, hogy a legmagasabb szintű igazgatási gyakorlatot valósíthassák meg. A hivatalom azonban mindig is elsősorban a panaszoknak szenteli munkája nagy részét. Több mint 20%-a a panaszoknak azért azért érkezett, mert elutasították dokumentumokhoz való hozzáférés az átláthatóság, amelyet a szerződések is garantálnak, a demokratikus részvételben és a demokratikus elszámoltathatóságban is fontos szerepet játszanak. Az EU eh, magas eh, mércét diktál magának és a tagállamainak is, ami el is várható. És még ennél is magasabb eh, elvárásaink vannak az Európai Unióval szemben. Köszönöm, hogy az előadó azt is támogatja, hogy eh, vizsgálatot indítottam az olyan ügyekbe, amikor magas szintű európai köztisztviselők elhagyva eh, állásukat összeférhetetlenséget felvető új munkahelyekre mennek. Most először adtuk ki azoknak a magasrangú tisztviselőknek a névsorát, akik elhagyták az európai intézményeket, és új munkahelyet eh, találtak. Eh, ez eh, mostantól kezdve évente ki lesz adva ez a lista, és örülök, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság támogatja ezt az erőfeszítésünket a bizottság is eh, eredményeket ért el, miután én vizsgálatot indítottam, és a parlament is eh, nyomást gyakorolt, hogy a TTIP tárgyalások átláthatóbbak legyenek. Ez eh, egy nagyszerű példája annak, hogy az EU igazgatása, a parlament és az ombudsmani hivatal együttműködtek. A lobbisták átláthatósága is egy fontos tétel. Üdvözlöm a Juncker Bizottság kezdeményezéseit, és további lépésekre bátorítom őket. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, ami a következő napi rendi pont, a dohányiparral kapcsolatos megállapodás, és sajnálatomat fejezem ki, hogy a bizottság nem fogadta el azt az ajánlásomat, hogy az összes dohányiparral való találkozóról kerüljenek ki dokumentumok. A a dohányiparra is megfelelően kell, hogy érvényesek legyenek az etikai elvárások. Lát, az EKB igazgatósága felvette azt a szokást, hogy a jegyzőkönyveket nyilvánosságra hozzák. Köszönetemet fejezem ki Drági úrnak. A szakértői csoportokkal, illetve a az Agrárfőigazgatóság civil párbeszéd csoportjaival kapcsolatos előrelépéseket is üdvözlöm. Én támogatója vagyok a kötelező lobbista regisztrálásnak. Ez a pénzügyi feltárásra is ki kell, hogy terjedjen, mert eh, tudnunk kell, hogy kik férnek hozzá a döntéshozóknak. Köszönöm eh, Cabezon Ruiz asszonynak, hogy eh, a klinikai kísérletek témáját is felvetette. Én folytatom a témában indított vizsgálatomat a Humira eh, gyógyszer, ezzel kapcsolatos vizsgálatom, vizsgálatomat. A jelentés elismeri a munkámat a migrációval kapcsolatos eh, alapvető jogok területén. A Frontex elutasította a panasz mechanizmus eh, felállítását. A plenáris szavazás után a bizottság elfogadta az ajánlásaimat Cabaton Ruiz asszony szintén elismeri hivatalom munkáját, a közérdekű bejelentők és a kohéziós politika témájában, az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, illetve a fogyatékkal élők jogaival kapcsolatos ENSZ egyezmény témájában. A jelentés üdvözli a, az Európai Ombudsmanok hálózatának munkáját. Júniusban egy hálózati konferenciát tartunk. Minden nemzeti és regionális ombudsmant meghívtam, ahol az aktuális témákat fogjuk átvizsgálni, megvizsgálni. Nem csak a tapasztalataikból szeretnék meríteni, hanem szeretném tudni azt is, hogy ők mit gondolnak arról, hogy milyen területeken működnek jól az intézmények. Hamarosan önök is meghívást kapnak erre a konferenciára. a az intézmények kb. 80%-ban szokták megfogadni az ajánlásaimat. A 2014-es évben kb. 20% volt a meg nem fogadott ajánlások aránya. Ugyanakkor már most elmondhatom önöknek, hogy 2015-ben immár 90%-os az ajánlás elfogadási arány. Ezt az eredményt nem tudtuk volna elérni, ha nem kapok támogatást az összes EU intézménytől és ügynökségtől, de különösen ettől a háztól. Mielőtt befejezném, el kell, hogy mondjam, hogy az európai köztisztviselői kar munkájával mennyire meg vagyok elégedve. Több ezer elkötelezett tagja van ennek a köztisztviselői karnak. Nagy részük nagyon magas színvonalon űzi a munkáját, minden etikai standardot betartva. Az emberek akkor bíznak a közigazgatásban, ha látják, hogy az pozitív hatással van az ő életükre is. Ez főleg politikai kihívás, de egy eh, etikai alapon működő köztisztviselői eh, szolgálat jelenléte eh, szintén nagyon fontos. A legitimitás növelése szempontjából fontos az is, hogy az EU köztisztviselői kara az, az etikának, az átláthatóságnak és a hatékonyságnak legyen mintája. Ombudsmanként a feladatom az, hogy együttműködjek az intézményekkel, az ügynökségekkel és ezzel a parlamenttel, hogy ezeket a célokat elérjük. Végezetül ismét szeretném megköszönni a raportőrnek, az árnyék előadóknak és a titkárságnak a munkáját, és figyelemmel fogom hallgatni az önök hozzászólásait. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. És most Timmermans biztos kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Cabezon Ruiz asszonynak, az előadónak a kiváló jelentésért, amely 2014-es évre kivetítve vizsgálta az Európai Ombudsman tevékenységét. Roppant fontos az ombudsman munkája, hogy a hivatali visszásságokat felfedje az európai polgárok érdekében. És például érdekes, hogy a spanyol szó az ombudsmanra, a Service de Pueblo, tehát a közszolga nagyon jól kifejezi azt, hogy mit végez az ombudsman. Tehát szeretném megköszönni fáradozásait, szeretném megköszönni a kiváló együttműködést és munkája minőségét. A jelentés kidomborítja, hogy mennyire fontos az átláthatóság érdekében végzett tevékenység. És most szeretnék emlékeztetni arra, hogy az átláthatóság a bizottság számára is roppan fontos, és ezt is bevette az előadó a jelentésbe. 2014. decemberétől a főigazgatók illetve a bizottság tagjai is kötelesek, hogy az érintettekkel és lobbistekkel folytatott tárgyalásaikról átlátható módon beszámoljanak. Ez mindenképpen nagy előrelépés. Ugyanúgy, mint a TTIP tárgyalások során is nagyon dinamikus együttműködés alakult ki az Európai Parlamenttel. A bizottság üdvözli, hogy az ombudsman és a petíciós bizottság is proaktív megközelítést alkalmaz a panaszok esetében. És köszönöm a parlamentnek, hogy ilyen aktív szerepet vállal. A bizottság az ombudsman ajánlásainak a többségét is elfogadta. Tehát például a forgóajtós esetben, de ide tartoznak például a foglalkoztatással összefüggő kérdések is, amennyiben például valaki elkerül az európai intézményektől, hogy utána mi, mi történjen. De a szakértő csoportok összetétele is nagyon lényeges volt. A bizottság tehát nyomon követte az ombudsman ajánlásait. Nagyon fontos az, hogy az ombudsman ajánlásainak figyelembevétele az európai polgárok érdekében történjen. A bizottság az alapjogok tekintetében új mechanizmust indított be és ennek az alapja is az ombudsman ajánlásain alapult például a frontex összefüggésben. Tehát megtettük, amit az ombudsman megkért tőlünk. Ez pedig most az intézmények megfelelési mutatóikra térnék át. A európai intézmények 2014-ben ebben a tekintetben jól teljesítettek, e, ez pedig 86%-os megfelelést mutatott. És nagyon örülök, hogy ezt itt kijelentettem. És az ombudsman ajánlásai alapján 2015-ben ez 90% lesz. Fontos az, hogy megnézzük a bizottság tevékenységét, és az esetek 60%-ával foglalkozunk tehát természetesen százalék lenne az igazi. Természetesen a megfelelőségi arányok évről évre változnak. Azonban a bizottság nagyon komolyan veszi az ombudsman ajánlásait, és mindig alkalmazza, amennyiben szükség van rá. Egy esetet említenék, amikor nem értettünk egyet az ombudsmannal, ez, erre majd visszatérek, tehát ez a dohányiporral történő megbeszélések voltak. Most szeretném befejezni mondandómat úgy, hogy köszönetet mondok az előadónak, az ombudsmannak. A bizottság várja a jövőben is meglévő kiváló együttműködést. Riley asszony, meg Érdemli azt a címet, amelyet a spanyol elnevezése is ad neki. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig eh, átadom Valenca eh, úrnak kettő percre a szót. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni O'Reilly asszonynak a munkáját nem csak 2014-ben, hanem hivatalba lépése óta elvégzett eh, munkáját, mert az kitűnő volt. A petíciós bizottság jelentése az ombudsman éves eh, tevékenységéről nem csak azt a szolt, szol, eh, célt szolgálja, hogy eh, összegezzük az Európai Ombudsman éves tevékenységét, hanem az, az is a célja, hogy őket és a többi európai intézményt is, hogy a szolgálat álljon munkánk előterében, és megvalósítsuk azokat a köztisztviselőik arral, illetve a közigazgatással kapcsolatos elvárásokat, amelyeket az emberek, amelyek az emberek részéről megnyilvánulnak. És a stratégiai vizsgálatok, amelyeket az ombudsman elvégez, gyakran ebbe az irányba nyomják az intézményeket. Üdvözlöm különösen az ombudsman elkötelezettségét az átláthatóság és az átláthatósági regiszter iránt. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közösen hozták létre ezt a regisztert, amelynek célja, hogy kezelje a nyilvánvaló állampolgári aggodalmakat. Több mint 7000 intézmény regisztráltra már magát, és éppen egy héttel ezelőtt újabb 49-en csatlakoztak. Ez azt mutatja, hogy ez a munka rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy a regiszterben szereplő információ egy nagy előre lépés, és lehetővé teszi számunkra, a döntéshozó számára is, hogy nagyobb átláthatósággal működjünk, és hogy tudjuk, értsük, hogy mit kell tenni az európai intézményeknek. Köszönöm még egyszer, ombudsman asszony, a nagyszerű munkáját. Köszönöm, és most pedig egy percben Mici asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani az Európai Ombudsmannak. Nagyon sok panaszsal foglalkozik, és ez a magas szám megmutatja, hogy milyen jó szolgálatot teljesít az Európai Ombudsman a polgárok érdekében. Tehát nagyon fontos szerepe van, védi a polgárok jogát. Az Európai Uniónak pedig, és az európai intézményeknek rugalmasabbnak, polgárbarátabbnak kell lenniük. Ezt az ügyet szolgálja az ombudsman és tevékenysége. De Azonban ne ringassuk magunkat itt álmokban. Az Európai Uniónak sokkal többet kell tennie, hogy megnyeri az európai polgárok bizalmát. A lehető legmagasabb szinten kell végezni a munkáját átlátható módon. A petíciós bizottság pedig segítséget nyújthat a polgároknak a döntéshozatalban is. Nagyon fontos az, hogy európai szinten is megvalósuljon a polgárbarát ügyintézés. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, és nagyon örülök a PETI bizottság tevékenységének is. Maria Sasszony? Úr? Χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, της κυρίας Οράιλη και την Köszönöm. Szeretném én is üdvözölni az ombudsmant, és szeretnék gratulálni a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy igazi haladást láttunk az emberek jogainak érvényére jutása tekintetében. Tehát több átláthatóságot értünk el az intézményeknél is. Tehát nem csak az intézményeket említeném, hanem például a trojkát is, amely igazából nagyon népellenes intézkedéseket tett, bántotta a mindennapi embereket. Az Európai Központi Bankot is említeném, az Európai Központi Banknak pedig egy levelet kellett írnia, és ezt publikálnia is kellett az írhatóságoknak. Nagyon fontos a trojka tevékenységének átláthatóvá tétele. Hiszen a trojka tevékenysége és az európai központi bank tevékenysége, az intézmények tevékenysége néha túlmegy a határokon. És itt emlékeztetnék például az Európai Központi Bank mandátumára. Tehát rengeteg konfliktus volt, rengeteg összeegyeztethetetlenség volt abban, amit a Trojka tett, és az Európai Központi Bank tette. És most itt van a migrációs hullám. Utalnék a Frontexre ebben az összefüggésben, de a TTIP-re is utalnék. Az ombudsman jó munkát végzett, hiszen az Európai Unióban eh, hiányzik az átláthatóság. A TTIP dokumentumokhoz való hozzáférés eh, nagyon bonyolult, ez pedig alássa a polgárok bizalmát. A polgárok úgy gondolják, hogy itt titkos diplomácia zajlik. A polgároknak hozzá kell férnie a dokumentumokhoz. Tudniuk kell, hogy eh, mi van a dokumentumban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a petíciós bizottság elnöke Wikström asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretnék gratulálni az Európai Ombudsmannak, Emily O'Reilly-nak a nagyszerű munkájához, és külön köszönöm Emily a jó együttműködést a petíciós bizottsággal. Mindig nagy öröm önnel dolgozni nagyon nagyra tartom azt, hogy a nyíltságot tűzte a zászlójára az ombudsman. Tehát az átláthatóság a jó igazgatás alapfeltétele. Az ombudsmannak az a feladata, hogy megnyissa az európai intézményeket a polgárok irányába, és hogy az intézmények polgárbarátabbak legyenek. Az ombudsman ebben a tekintetben nagyon sokat tett. Egy kérdés nagyon lényeges volt, 2014-ben, amiről beszélünk, hogy a Frontexhez hogyan viszonyult az ombudsman. Nagyon fontos az, hogy a Frontex megfelelő forrásokkal, anyagi és emberi forrásokkal rendelkezzen, hogy garantálja a külső határok védelmét, és hogy az egész Európai Unióra kiterjedjen a tevékenysége. Üdvözlöm, hogy a bizottság figyelembe vette az ombudsman javaslatait a Frontex-el kapcsolatban és így lehetővé tette, hogy amennyiben az emberi jogok sérülnek, akkor egyéni panaszokat is be lehessen nyújtani. Üdvözlöm az ombudsman tevékenységét abban a tekintetben is, hogy a polgárok közelebb kerüljenek az európai döntéshozatalhoz. Például Svédországban is nagyon nagyra tartják az ombudsman szerepét abban a tekintetben, hogy közelebb hozza az intézményeket a polgárokhoz. Nagyon fontos, hogy a polgárok olyan kérdésekben is felszólhassanak, ami a saját sorsukat érinti. A jó demokrácia, demokráciában igenis joga van a polgároknak, hogy befolyásolják a politikát. A közvélemény nem kap megfelelő szerepet a döntés hozatalban. Tehát sokkal több szerepet kell a polgároknak juttatni. Éppen azért nagyon fontos az, hogy az összes intézmény növelje a dialógust, közelebb kerüljön a polgárokhoz. Nagyon fontos az, hogy éljünk felelősségünkkel. Csak is együtt tudjuk az Európai Uniót közelebb hozni a polgárokhoz, és csak is így tudjuk az európai polgárokat lelkesíteni. Tehát még egyszer szeretném megköszönni a tevékenységedet. Thank you, Madam Wikström. Köszönöm, Wikström asszony. Most pedig egy percre Albiol Guzmán asszony kap szó. Gracias. Köszönöm. Egy dolog világosan kiviláglik az ombudsmani jelentésből mégpedig az, hogy hiányzik az átláthatóság az európai intézményeknél. A lobbik felé megnyílnak a kapuk, ugyanezek a kapuk bezárulnak a polgárok orra előtt. A jelentés kiemeli, hogy ez a helyzet különösen súlyos volt a TTIP-pel kapcsolatos tárgyalások során. Két vizsgálatot kellett megnyitnia az ombudsmannak, mert nem akarták közé tenni a dokumentumokat, ugyanakkor bizonyos lobbik hozzáfértek ugyanezekhez a dokumentumokhoz. És a titok továbbra is fennel. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a dokumentumokhoz, az európai parlamenti képviselőknek egy olvasóterembe kell belépniük, amely egyébként zárva van, alá kell írnunk, hogy titokban tartjuk azt, ami a dokumentumokban áll, melyeket ott olvasunk el, és így ö, említettem a 3 millió ö, aláírás gyűjtött polgári kezdeményezést. Auken asszony következik két percben. Köszönöm. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, és a rendkívül ö, együttműködő szellemiséget. Emily, neked is köszönetet mondok, neked, aki szintén nagyon sokat ö, dolgoztál ezen, és valódi ombudsman vagy, nem, nem csak egyfajta ö, figura, aki a politikai konszenzus eredményeként került a pozíciójába. Megállapíthatjuk, hogy az európai intézmények összessége hozzászokik lassan ahhoz, hogy itt valódi ombudsman tevékenykedik. Nem akarom megismételni az elhangzottakat. Örülök annak, amit tettél a Frontex vonat vonatkozásában, és az annak is, amit az átláthatóság érdekében cselekedtél. Nagyobb átláthatóságra van szükség a frontex kapcsolatosan. Ami a titipet illeti, itt valóban a jobb kormányzás azt jelenti a polgárok számára, hogy kiszolgálják őket, szolgálják őket, választ adnak, világos és gyors választ adnak a kérdéseikre, magyarázatokkal szolgálnak nekik, és ezt gyakran teszik, és ezt a rendszerbe meg kell gyökeresztetni, ezt a gyakorlatot. Sajnos ez még nem világos mindenki számára. Itt van például az összeférhetetlenség, amely nagyon nagy problémákat jelent. Nem is lenne szabad léteznie, de mégis létezik ez a jelenség számos intézménynél amikor valaki nyilatkozatot tesz az összeférhetetlenségről, akkor azt gondolják, hogy ezzel vég a történetnek. Nem, nem a magánéletük érdekel minket, hanem az, hogy ezen személyiségek ne lépjenek szakmai összeférhetetlenségi helyzetekbe. És erre kellene helyezni a hangsúlyt az alapvető jogok kártája ügynökségnél is voltak ilyenfajta problémák. Aztán az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést sem tartják tiszteletben számos tagállamokban. Ez ugyan a nemzeti ombudsman feladata lenne, mégis felhívom a figyelmet erre a problémára van jogod a parlamenttel kapcsolatos vizsgálatokat is elvégezni, ugyanakkor kötelezettségeid is, ezeket tiszteletben tartottad, és meghallgatjuk az ajánlásaidat. Köszönöm, Auken asszony, egy másfél percben Elvi asszony. Önök asszony, jó magam is szeretnék köszönetet mondani az ombudsman tevékenységért, Emilio Orelli tevékenységért, hiszen nagyon hatékonyan működött, nagyon fontos volt a munkája, hogy átláthatóbbá tegye ezeket az intézményeket. Az átláthatóság tárgykörében ugye a legtöbb panasz, a legtöbb vizsgálat az információ nyerés, a dokumentumokhoz való hozzáférés és az átláthatóság tárgyában érkezik, gyakran elutasítják ezeket a kérelmeket. Itt különösen azt emelném ki, hogy vizsgálódásokat kell folytatni a kiadások felhasználását, illetően a strukturális alapok területén. Sajnálatos módon nincs itt hatékony ellenőrzési rendszer. És ahol léteznek mechanizmusok, például audit mechanizmusok, nagyon gyakran olyan helyzet alakul ki, hogy az ellenőrző egyben az ellenőrzött is, a szerepek összekeverednek, és gyakran olyan projekteket finanszíroznak, amelyek semmiféle értékkel nem bírnak a társadalom számára. Például itt van egy abszurd projekt, a TAV, a magas sebességű vonat, a Torino-Lyon vonalon. Ez nagyon káros, ez a projekt, a helyi lakosság ellenzi. Nagyon régóta. Ugyanakkor ezt a projektet európai forrásokból is finanszírozzák. Kérem tehát az ombudsmant, hogy derítsen fényt ezen vetületekre is a szemvevőszékkel szoros együttműködésben, hogy a sok szabály és a kevés átláthatóság végre megszűnjék a mi munkánk segítségével. Köszönöm. Köszönöm szépen. Le Breton úr, kettő percre. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez a jelentés az Európai Ombudsman 2014-es tevékenységére világít rá. Orreli asszony próbált átláthatóságot javítani az EU intézmények működése esetében. Két kezdeményezést indított, ezt üdvözölnünk kell. A lobby tárgyában A átláthatósági nyilvántartás kialakítását szorgalmazta, és ez 35 ezer lobbista befolyását csökkenti talán az európai döntéshozatali folyamatra. Er, Aureli asszony javította az átláthatóságot a klinikai kísérleteknél is, ezen kísérletekre vonatkozó információk részben már nyilvánosak a klinikai tanulmányok teszik lehetővé a gyógyszerek engedélyeztetését a piacon, tehát többet kell tudnunk a hatékonysági fokról a gyógyszerek esetében, és a valós költségekről a kutatásokra vonatkozóan. Valóságnak vannak korlátai, Oreli asszony kudarcot vallott, hogy valódi átláthatóságot érjen el a TTIP tárgyalások területén. A tárgyalási dokumentumokhoz való hozzáférést sokat kértük, de a, a, az európai parlamentek is csak korlátozottan fértek ezekhez hozzá. Nem tudunk igazi demokratikus ellenőrzést gyakorolni ezen tárgyalások fölött, és a nemzeti parlamentek sem tudnak szavazni ezen szerződésekről, amelyek az európai polgárok életét gyökeresen felforgatják majd. Orreli asszony szerintem politikai hibát követett el, amikor azt kérte, hogy a migránsok javára legyen egy panaszbenyújtási eljárás a Frontex ellen. Ez az eljárás eszközként használódik majd fel arra, hogy a migránsok Európában maradjanak. Ezen okok miatt én a jelentés miatt ellen fogok szavazni. Köszönöm szépen. Következő felszólunk másfél percre Morvai asszony. Köszönöm szépen. Ismét egy csodálatos délelőtt itt Brüsszelben, az Európai Parlament plenáris ülésén a dinamika és a hangulat a szokásos ezúttal az európai ombudsman van itt aki előterjeszti éves jelentését természetesen jogi végzettséggel nem rendelkezik nehogy az ideológiai tisztánlátást megzavarja holmi szakmaiaskodás. a seven hundred and fifty valahány képviselőből jelen van körülbelül twenty five és kedélyesen elbeszélgetnek egymással arról hogyan is lehetne demokratikusabbá tenni az európai uniót hogy jobban szeressék valahogy a polgárok különösen a menekültügy és a migráció kérdésében. kedves ombudsman asszony kedves kollégák nekem van egy ötletem mi lenne ha meghallanák a hangját az európai polgároknak akik azt mondják hogy együtt érzünk a szerencsétlen emberekkel a szegényekkel a nyomorultakkal az egyébként a nyugati világ által okozott háborúk elől menekülőkkel de nem brunk több menekültet álltsák le a migrációs áradatot és az lenne a demokrácia ha önök ennek megfelelő döntéseket hoznának. ehhez képest mit csinálnak eltűrik azt hogy a hazájukat védő a szülőföldjüket védő embereket vzágyúzzák az álltólagosan demokratikus európai országokban. szégyelljék magukat európa polgárainak pedig azt tanácsolom hogy érjék el emberi jogaik gyakorlásával a valódi demokráciával és ha kell harccal azt amit mi magyarok elértünk hogy népszavazás lesz ebben a kérdésben. most végre mi tantjuk önöket demokráciára és emberi jogokra. köszönöm. A következő felszólaló másfél percre jár szépen, asszony. szépen asszonynak is a tevékenységét. Nagyon jó a együttműködés a petíciós bizottsággal jobb lett. És hogyha belegondolok, hogy ha az elődjének három csillagot adtunk, akkor én önnek sokkal többet adnék. Tehát köszönjük az együttműködést. A jelentésében az átláthatóság áll a középpontban. A saját frakcióm nevében is elmondhatom, hogy hasonlóan látjuk ezt, hiszen az átláthatóság hiánya bizalmatlansághoz vezet, a bizalmatlanság pedig plegykákhoz vezet, a plegykák pedig a bizalomvesztéshez vezetnek. A leghevesebb viták általában olyan dolgokról zajlanak, amelyek benne sincsenek a dokumentumokban. A képviselő kollégákat is kérem, hogy olvassák gyakrabban például a dokumentumokat, nagyon érdekes például a titi dokumentumokat elolvasni, hiszen így a plegykák ellen is felléphetünk. Az átláthatósági jegyzék tekintetében teljes mértékben támogatom. Igazából csak arra kérem, hogy a konkrét végrehajtás esetében ügyeljenek arra, hogy megvalósíthatók legyenek az ajánlások. Nem szabad, hogy a parlament munkáját zavarja. Hol vannak a tartalékok? A tartalékok véleményem szerint abban vannak, hogy a polgárok panaszait hamarabb átvigyük, hamarabb eljuttassuk oda, ahova tartoznak. Itt van az OLAF, a Petíciós Bizottság, az Európai, Bizottság, Európai Bíróság. Mind-mind egy csapatban vagyunk játékosok. És éppen ezért várom a további jó együttműködést, és még egyszer köszönöm szépen. De a következő jelentésnél majd tovább vitázhatunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát, jár úr? Frunzulika úr részéről? Igen. Akkor 30 másodperce van a kérdésre. Hello, yes. Igen, köszönöm szépen. Kedves kolléga, ahogy tudja, az ombudsman különféle vizsgálatokat is kezdeményezett 2014-15-ben. Hogyha belegondolunk a borzalmas helyzetbe, ami a migránsokra vonatkozik, ez megosztja az európai polgárokat. Nem gondolja, hogy az ombudsmannak vizsgálatot kellene indítani abban a tekintetben, hogy a tagállamok hogyan tartják tiszteletben a Schengeni határokat polgáraik érdekében? Köszönöm. Jár úr? Az első jelentős. Nagyon jónak tartom, hogy foglalkozik ezzel az ombudsman. És a migrációs probléma óriási probléma az Európai Unióban. Igazából ami engem dühít, az az, hogy a szükségben egy család összetart, és most a család nem tart össze, hanem szétrebben. Éppen ezért kifejezetten támogatom az ombudsmant. Másodszorban az ombudsman, a bizottság és a parlament, a tanács mind-mind egy család tagja közösen kell megoldanunk ezt a dolgot. A polgárok nem abban érdekeltek, hogy leírjuk a problémát, vázoljuk a problémát, hanem az, hogy megoldjuk a problémát. És a dologgal pedig intenzíven foglalkozni kell. Köszönöm. Most pedig egy percre Guillaume asszony. Nehéz egy percben az Európai Ombudsman összes tevékenységét felsorolni, olyan különbözőek és számosak ezek valóban hajlandó ő a polgárok kérelmeinek megfelelni, és ez üdvözlendő. Csak egy témára térnék ki, az intézmények átláthatóság és a lobbisták összefüggése. Egyetértek önnel abban, hogy nagyon fontos az európai intézményeknél az összeférhetetlenség megszüntetése, hogy megőrizzük a polgárok bizalmát és a magatartási kódex ezért jelent meg tavaly, és a lobbisták nyilvános, nyilvántartása is létrejött 2011-ről datálódik ez az elképzelés. Tehát megvannak az eszközeink a cselekvésre. A tanács viszont nem működik együtt velünk, és nem akarja az átláthatóságot megvalósítani a lobbisták vonatkozásában. Egy kérdés létre kellene hozni egy független hatóságot, amely a politik, hasonlóképpen a, franciaországi hatósághoz, amely ellenőrzi az összeférhetetlenség eseteit a nyilvános tisztségviselők esetében. One minute, Mr. Gerica. Köszönöm egy percre, Gérike úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, Oreli asszony ombudsmanként szeretnék önnek köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy a nagy, sok panasz önhöz és a csapatához a mai jelentés is megmutatja, hogy remek munkát végez a polgárok érdekében, Európa javítása érdekében. Ezt a megközelítést az ECR frakció csak támogatni tudja. Ezen túlmenően az ön megközelítése azt is megmutatja, hogy jó volt a nemzeti tapasztalatokkal rendelkező szakértőt ö, ö, erre a posztra helyezni, és nem egy parlamenti képviselő képviselőnek egy kényelmes posztot ö, biztosítani. Politikai profilt kell kölcsönözni az ombudsmannak. Amikor Strasbourgban ö, beszéltünk, akkor a TTIP ö, témájában egy saját kezdeményezés jelentésben azt kértük, hogy a bizottság tartsa be az átláthatóság szabályait. Ez egy jó dolog. Köszönöm tehát az ön munkáját, az elkötelezettségét. Még nagyon fontos lenne nagyobb súlyt, nagyobb nyilvánosságot kölcsönözni az önhivatalának az Európai Unióban. Köszönöm. No, Madam Becerra. Köszönöm szépen, Becerra asszony másért. Presidenta, gracias, señor vicepresidente. Nos, köszönöm, elnök asszony, köszönöm Aureli asszony, köszönöm alelnök asszony. Örülök, hogy újfent itt üdvözölhetem Önt a parlamentben. Örömmel fogadjuk Önt. A petíciós szakbizottság alteregője ön, amikor az európai polgárok panaszait követi nyomon. Fontos koordinált módon együttműködni az ön hivatalával és az ön tevékenységét nyomon követni, hiszen ez meghatározó jelentőségű és hozzájárul az ombudsman tevékenysége az egész európai adminisztráció működésének javításához ismétlem nagyon fontos az ön tevékenység. A forgóajtós jelenség esetében, illetve a TTIP átláthatóságával kapcsolatosan a klinikai kísérletek tárgy körében, a Frontex ügyben, az alapvető jogok betartatásában. Itt tevékenységről és eredményekről szólhatunk, amely közös munkánkat gazdagítja. Köszönetet mondok önnek a migrációs menekültügyben végzett tevékenységért, nem csupán 2014-ért, hanem az az előtti évért is, amikor a menekült felség megerősödött. Ön védte az európai értékeket, hogy közös választ találjunk ezekre a kérdésekre. Az egyik korábbi találkozókon beszéltünk arról, hogy ön milyen speciális karakterrel ruházta fel a mandátumát és a csapata is nagyon jól dolgozik a polgárok szolgálatában. Még egyszer üdvözlöm az esett. Madam Kuneva. Most egy percre Kuneva asszony. Köszönöm. Elnök asszony, az ombudsmani hivatal azon kevés intézmények egyike, amelyek révén nőhet a az egyszerű polgárok bizalma az európai intézmények iránt ebben a, ezekben a válságos időkben. Az alapvető jogokat és az emberi jogokat be kell tartani. Ez különösen fontos most, amikor a migránsok emberi jogai kérdőjeleződnek meg a jelentős migrációs folyamat közepette, és örülök annak, hogy az ombudsman ebben támogatást eh, nyújt. Eh, ami a Frontex, támogatá, a Frontex eh, szerepét illeti, a panasz mechanizmus egy fontos dolog. Ez egy olyan terület, ahova önnek, vagy amire önnek folyamatosan oda kell figyelnie, hiszen az Európai Unió külső határainál is tiszteletben kell tartani az emberek alapvető jogait. Ez különösen igaz a macedón görög határa. Köszönöm. Thank you. I'm not... Köszönöm. Nem azért vagyok itt, hogy kritizáljam az ombudsman, aki nagyon jó munkát végez rossz viszonyok között. Azt hallottuk, hogy az európai polgárok 40%-a nem bízik az EU-ban. A Nagy-Britanniában valószínűleg ez a szám magasabb hiszen hihetetlen alacsony azoknak a száma, hogy valakit rossz viselkedésért elítéljenek, vagy visszaélés miatt valamilyen szankciót foganatosítsanak. Tehát szeretnénk megnézni, hogy mi a helyzet. Igazából nincs itt helye a polgároknak. De én tényleg azt hiszem, hogy a brit emberek igazából eljöhetnének, megnézhetnék, hogy itt milyen napi munka, és akkor látnák az összes visszaélés, látnák, hogy mi történik itt. És június 23-án majd döntenek. A következő felszólaló másfél percre, Estras Ferragut asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Ombudsmannak, Reli asszonynak kiváló munkájáért. A cél az, hogy az európai intézmények a lehető legjobb szolgálatot nyújtsák a polgároknak, és a polgárok jogait tiszteletben tartassa. Nagyon sok szó esett itt az átláthatóságról. Ez a panaszok egyik fő ö, oka. Gratulálok azért, amit tett, azért, hogy megfelelő eredményeket ért el, és a koordinátoroknak is gratulálok a kezdeményezésért. Az Európai Ombudsman egyik célja a jó kormányzás kialakítása. Mi is a rossz kormányzás, amikor a közhivatalok nem tartják tiszteletben a szabályokat és az Európai Unió alapelveit. Kérdésem az, hogy a megkülönböztetés ellenes irányelv ugye hat éve blokkol van, van a tanácsban, és a marakesi egyezményt sem ratifikálták. Például a nem jól látok, nem tudnak hozzáférni a dokumentumokhoz. Ez nem a rossz kormányzás egyik példája? Tudom, hogy Oreli asszony sokat foglalkozik az ENSZ egyezmény betartatásáért a fogyatékkal élő személyek tárgyában. Jó lenne, hogyha a tanácsban ezt a folyamatot sikerülne feloldani, és sikerülne a Marrakesi egyezmény elfogadás. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk az EU elveit. Köszönöm szépen. Curtin Darling asszony kettő percről. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen O'Reilly asszony, köszönöm szépen az előadónak. Ismét eh, láthattuk, hogy mennyire lényeges, alapvető szerepet játszik az Európai Ombudsman eh, az európai demokrácia tekintetében, hiszen ő hallatja velünk a polgárok hangját. Az új mandátumában az ombudsman bemutatta, megmutatta, hogy az alapjogokért, az átláthatóságért küzd az ombudsman vizsgálatai például a jelen TTIP tárgyalások során segített minket abban, hogy átláthatóbbá tegyük a tárgyalásokat, sokkal átláthatóbbá, mint bármikor az Európai Unió kereskedelmi politikájában. Több dokumentumhoz férünk hozzá, jobban hozzáférünk a dokumentumokhoz. Egy tisztességes TTIP megállapodás érdekében átláthatónak kell lennünk. Ugyanúgy, mint az eh, a brit nemzeti egészségügyi szolgálat esetében. Tehát nagyon fontos az, hogy átlátható legyen a kereskedelmi politika is. A brit kormányzat is nagyon sokat tanulhatna a munkájából. És nagyon sokat segített abban is, hogy tanácsokat adott a TTIP tárgyalások átláthatóbbá tételéről. Az a alapjogok védelme, a migránsok alapjogainak védelme, a parlament petíciós bizottságában és az ombudsman irodájában is nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek a háború elől menekülő menekültek, és hogy a Frontex segítse őket. A gyógyszerek klinikai tesztelése az Európai Orvosi Társaság jelentése alapján nem csak azért fontos, hogy átlátható legyen, hanem nagyon fontos az, hogy például a hepatitis C elleni gyógyszerek megfelelő áron beszerezhetők legyenek azok számára, akiknek szüksége van rájuk. Az Európai Ombudsman szeretném bátorítani, hogy folytassa tevékenységét, és sok sikert kívánok a 2019-ig, hiszen ebből minnyáján profitálunk. Tehát várjuk a további együttműködést önnel és csapatával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kék kártyát kap Arnott úr részéről. Hajlandó? Hajlandó. Köszönöm, Arnott úr. Köszönöm szépen. Tudom, hogy garanciát ad nekünk most a TTIP-ről, meg hogy milyen kihatása lesz a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatra. De most nézzük meg, hogy például mit mondanak a szakszervezetek itt. Néhány napja hallottuk a véleményüket. Teljes mértékben elutasítja a szakszervezetek álláspontját? Köszönöm szépen, Arnott úr. Szerintem teljes mértékben félreértett azt mondtam, hogy garantálni kell, hogy a kereskedelmi politikába bízzenek a polgárok. Átláthatóságra van szükség. És itt a TTIP, illetve a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat tekintetében adott szakszervezeti tanácsok, jogi tanácsok. És a TTIP tárgyalásoknak, hogy milyen hatása lesz a brit egészségügyre, azt majd meglátjuk. De a brit egészségügy a brit kormány dolga most. Most a következő felszólaló Tomasics asszony. Köszönöm szépen. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Emiri O'Reilly-nak, az Európai Ombudsmannak gratuláljak újra megválasztásához. Mögötte remek eredmények állnak ez ideig és Emily O'Reilly odaadása egyfajta garancia számunkra, hogy még nagyon sok magas minőségű kezdeményezésre kerül sor. Szeretnék, szeretném üdvözölni elkötelezettséget az átláthatóság érdekében. Az Európai Bizottság sokszor megbukott ezen a vizsgán. Ennek példája a TTIP tárgyalások. Az EU intézmények képviselői, akik állandóan digitális piacról beszélnek, meg kell, hogy értsék, hogy a digitális korszakban megváltozott a politika, zárt ajtók mögött zajló tárgyalások már a múlt ügye. Okay. Can... Elfogadja a kék kártyát? Igen. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, ați spus despre... Köszönöm, Ön az átláthatóság hiányáról beszélt, és a TTIP-et nevezte meg példaként. El tudja magyarázni, hogy ön szerint hogyan kellene lefolytatni a tárgyalások között? A sve što se radi iza zatvorenih csak a. Tisztelt kolléga, mindaz, amely zárt ajtók mögött zajlik, még akkor is, hogyha őszintén történik, egy olyan dolog, amely kétségeket ébreszt az emberekben. Nincs értelme és nincs célja, hogy zárt ajtók mögött tárgyaljanak. Mindenki az EU-s polgárok érdekében tevékenykedik, azt úgy. Jettém meg asszony, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, én is szeretnék csatlakozni a köszönet nyilvánítóknak, hiszen eh, nagyon jó munkát végez az ombudsman, és szeretném még egyszer megköszönni neki, és hivatalának, hogy nagyon hatékony munkát végez. A adataink alapján 67 munkatársa van, és nagyon-nagyon jó munkát végez, és a frakcióknak sokkal több munkatársa van, mint az ombudsmannak. És mindenképpen fontos az, hogy több forrást kapjon, hogy még jobban dolgozzon, és hogy még koncentráltabb tevékenységet végezzen. De szeretnék remélni és kívánni is ennek valamit. A Lisszaboni szerződésben megemlítése kerül az, hogy az Európai Uniónak jó igazgatást, jó kormányzást kell folytatnia. És ezt óhajtja az ombudsman is, ezt követeli. A hivatala nagyon jól végezi ezt a munkát, és itt néhányan keresztbe tesznek önöknek. A bizottság, a tanács, de itt a parlamentben is van, aki akadályozza a munkáját. De nagyon fontos a jó igazgatás, nagyon fontos, hogy érvényes, kötelező szabályok legyenek, és ezek vonatkozzanak a polgárokra ugyanúgy, mint a politikusokra. A polgárok igazából nem választhatják meg, hogy mi hez kihez forduljanak, hogyha problémájuk van. Tehát igenis mindenkire vonatkoznak a kötelező szabályok. Köszönöm. Köszönöm. Most uh, egy percre Ni Riad Köszönöm, elnök asszony. Én üdvözlöm ezt a jelentést, és gratulálok orályi asszony nagyszerű munkájához. Nagyon fontos egy ilyen hivatal léte, különös tekintettel az olyan kérdésekre, mint a halászati politika átláthatósága, az ott keletkező dokumentumok nyilvánossága. Sajnálatos módon a bizottság korábban elutasította a dokumentumokhoz való hozzáférést, most eh, fel van szólítva, hogy legyen átlátható. Ugyanez igaz a TTIP-re is. Eh, fontos az, hogy az ombudsman kikényszerítheti a nagyobb átláthatóságot. Az Európai Bizottság, amikor nem tartja be az átláthatóságot, akkor a gyanakvást növeli. Külön utalnék az EKB esetben, ügyben végzett rendkívül jó munkájára az ombudsmannak. Tudom, hogy ennél ön többet végez, e, és e, azt szeretném, hogyha folytatná ezt a munkát. Köszönöm, Winneberg asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A menekültek nemzetközi védelme sok mindent tartalmat, és nagyon sokféle módon lehet értelmezni az emberi jogokat is. A probléma az az, hogy a menekültek többsége gazdasági menekült és szerintem 20%-uk az, aki igazából megérdemelni a menekült státuszt. Tehát itt az óriási többségüknek nincsen joga Európába jönni, és nem küldjük őket vissza. Emberi jogi szempontból is vissza lehet őket küldeni, és ez sem, semmilyen mértékben nem sérti a jogaikat. A Frontexnek igen is legyen egy olyan helye, ahol panaszokat lehet bejutni, ahol a panaszokat lehet eljuttatni. És a politika viszont ebben a tekintetben nem realista. Azt látjuk, hogy homok került a gépezetbe. Hiszen a politikusok valahogy nem tudják, nem képesek visszaküldeni az illegális migránsokat. Thank you. Köszönöm. Sver úr, másfél percre. E, Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt ombudsman asszony, minden évben az Európai Parlament állásfoglása formájában elfogadjuk ezt a jelentést, és ez megmutatja, hogy milyen jól dolgozik ön. A ö, cím, a név nagyon sokat ígér, Európai Ombudsman. Azonban ez nem megfelelő, azt elmondanám, hisz itt nem európai ombudsmanról van szó, és nincs elég hatásköre ezen feladat gyakorlásához csak akkor fogad el panaszokat, ha ezek egy adott EU-s intézményre vonatkoznak, különben átadja ezeket a tagállami hivatalokhoz. Nekem személyes tapasztalatom is van ezen intézmény működésével kapcsolatban. Emberi jogsértéssel akartam rámutatni az ombudsmani hivatalnál, de a panaszomat nem fogadta be azzal indokolta, hogy nem EU-s jogról van szó, és abba a rendszerbe vezetett át, vagy adta át az ügyemet, amely ellen szót akartam emelni. Felvetődik a kérdés, hogy van-e szükség egyfajta európai ombudsmanra? Valószínűleg igen, de valódi európai ombudsmani hivatalt kellene létrehozni, akinek vannak hatáskörei a reagálásra, hogyha a polgárjogok valóban eklatáns megsértéseire kerül sor az EU-ban. Köszönöm. For one minute, Mr. Liberacki. Liberacki úr, egy perc. pani Köszönöm, elnök asszony. Timmermans alelnök, ombudsman asszony, jó jelentésről vitázunk itt. Nem csupán jó ez a jelentés, hanem a valóságnak is megfelel, információkat szolgáltat, amelyek leírják a történteket, és az adatok is kedvezőek. Szeretném elmondani, hogy az ombudsmannal való együttműködés nem csupán a mai eszmecserére korlátozódik, rendszeresen találkozik az Európai Parlament az ombudsman asszonynal, nem sokára lesz egy újabb találkozó, az együttműködésünk tehát folyamatos. Az átláthatósági regisztert szeretném kiemelni, ennek az elképzelés és végrehajtása rendkívül fontos. Aztán a második dolog az alapvető jogok tiszteletben tartása. Éppen tegnap tettek közzé egy ezirányú jelentést, és az a jelentés alapján ez a jelentés kimondja, hogy az emberi jogok helyzete javult az Európai Unió egyes tagállamaiban. Köszönetet mondok önnek, minden jót kívánok, és örömmel támogatom ezt a jelentést. Spinelli, one minute, please. Spinelli azt egy... Ringrácio. Köszönetet mondok az ombudsman asszonynak, a Defensor del Pueblo-nak. Most a migránsok kényszer visszatérítésére koncentrálnék, amelyet a Frontex végez. Egyre számosabb ilyen eset van, egyre zártabb unióban és olyan országokkal való megállapodások mentén, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, mint Törökország. Tehát itt vannak jogsértések a Frontex esetés, esetében, és szeretném megkérdezni, hogy az ellenző, ellenőrző feladatát át lehet-e adni az ellenőrzöttnek, hogy elégséges-e azt kérni, hogy a Frontex garantálja a visszatérítettek jólétét, a jólét az egy eléggé homályos fogalom. Esetleg a haterőség esetében a névtelen bejelentésekre is lehetőséget kell adni az ngo részéről, és a fellebezés lehetőségét is meg kell adni, hogyha a panaszokat befogadhatatlannak ítélik. Köszönöm. Thank you. For one and a half Köszönöm szépen. Csák jó másfél percre örülök annak hogy ismét a körünkben köszönhetjük aurelia európai ombudsman asszonyt. üdvözlöm az ombudsman vizsgálatát az alapvető jogok terén amely arra irányult hogy kimutassa a tagállamok az uniós kohéziós politika végrehajtása során mennyire tartják tiszteletben az alapvető jogokat. a kohéziós politikák által a tagállamokban érkező források jó felhasználása a polgárok érdekeit védi bzom benne hogy az alapvető jogok betartása más területen is munkájának részét fogja képezni. a petciós bizottság alelnökeként örömmel fogadtam az európai polgári kezdeményezés működésével kapcsolatos konzultáció kezdeményezését. ez az eszköz akkor válik használhatóvá ha eléri célját és megkönnyti az uniós polgárok európai vitákban és döntéshozatalban való részvételét a transzparencia és objektivitás máig döcögős az eljárásban gy valósznűleg lesz még feladata e témában az ombudsman asszonynak. nem értek egyet viszont a jelentésnek azzal a részével amely a hivatali visszaélés kategóriájába próbálja beilleszteni a tanács jogalkotási tevékenységét. ezt erős túlzásnak tartom. az ombudsman által közölt adatokból az is látszik hogy a hatáskörén kvül eső panaszokból kétszer annyi érkezik a hivatalához mint a ténylegesen őt érintő panaszokból ezen sokat változtathatunk egy hatékonyabb tájékoztatással. a hatékonyságot növeli ha minél több információ minél több nyelven lesz elérhető a polgárok számára. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Egy percre Ayala Sender asszony. Köszönöm, Elnök asszony, köszönetet mondok a jelentéstevőnek a remek jelentését és Timmermans úrnak is, aki ismeri a spanyol ombudsmani hagyományt. Gratulálok Aureli asszonynak azért, hogy védi az európai polgárokat szeretem ezt a korszerűséget, ezt a dinamizmust, amely jellemzi az intézményét, fáradhatatlanul tevékenykedik az alapvető jogok tiszteletben tartása érdekében kritikus időszakokban, a polgárok részvétele érdekében az Európai Unió kereskedelmi politikája területén. Legyen még aktívabb a 20 os programot illetően is, itt erőteljesebb ellenőrzésre lenne szükség, ahogyan a 22-es bekezdésben javasolja a jelentéstevő. Javítani kell a kommunikációs politikát. Ön nagyon jól tudja, hogy sajnálatos módon itt inkább hasznosabb a pedagógiai munka, mint az eredmények. Itt nagyon sok európai tisztviselő dolgozik ezeken a területeken. Emlékeztetni kell arra, hogy vannak előrelépések, van haladás, országomban nagyon sok a panasz, talán hasznosabb lenne egy szorosabb együttműködés a regionális és nemzeti ombudsmanokkal. Az európai ombudsman nem lenne az utolsó instancia sok polgár számára, akik nem találnak segítségre a nemzeti vagy regionális szinteken. Köszönöm. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Európai Ombudsman tevékenysége. Nagyon fontos, hiszen a polgárok érdekeit védi. És pedig a hivatali túlkapásokkal, az európai igazgatás túlkapásaival szemben. Nagyon fontos, hogy a menekültek érdekeit is védi. A menekültekkel szemben pedig általában a Frontex követel túlkapásokat. Köszönöm szépen, hogy a forgóajtó effektus ellen is fellépett. Az Európai Bizottságnak most igazából nem tartozunk köszönettel, hiszen az Európai Bizottság véleményem szerint elég gyakran megpróbálja megakadályozni az ombudsman sikeres tevékenységét. Nagyon fontos az, hogy az európai biztosok is beszámoltathatók legyenek. Hiszen nem lehet az, hogy az európai biztosokra ne vonatkozzanak az európai jogszabályok. És nagyon fontos például a lobbistákkal való bánásmód is, hiszen a lobbisták elég gyakran aláássák a demokráciát. Köszönöm. Köszönöm. Most áttérünk a Catch the Eye-ra. Az első felszólónk Jakov Csics úr. Punoj toga učinjeno. Nagyon ö, sok ö, minden elhangzott már. Oreli asszony, de nagyon sok ugyanakkor még a tennivaló, és nagy elvárásaink vannak, ahogyan itt ma láthatta a parlamentben nagyon nagyok az elvárások a parlamenti képviselők részéről, de az összes európai intézmény és az európai polgárok részéről is számíthat az Európai Parlament támogatására ön, valamennyi szakbizottságunk támogatására, az egész parlamentére, ugyanakkor az európai közvélemény támogatására is. Éppen ezért azt várjuk, hogy a mostani történések, amelyek nagyon fontosak Európa jövője számára, azok a lehető legáthátatóbbak és nyíltak legyenek a polgárok számára. Igaz ez a TTIP tárgyalásokra, de a migrációs válságra is, és remélem, hogy még sikeresebben és még szilárdabban vezeti majd a hivatalát a jövőben. A következő felszólaló Hautala asszony lenne, de nem látom. Tehát Szenadinas képviselő kapszót. Köszönöm, eh, elnök asszony. O'Reilly asszony erőfeszítései a rendelkezésére álló idő alatt, és akkor, amikor Eh, erőfeszítései leginkább arra irányultak, hogy közelebb hozza és átláthatóbbá tegye a eh, polgárok számára eh, az Európai Uniót. Ez egy nagyon nehéz feladat volt. Természetesen szükség van további átláthatóságra és kapcsolatokra a polgárok felé. Az Euróbarométer felmérés azt mutatja, hogy csökkent az emberek bizalma az európai intézmények iránt. Nagyon sok ajánlás és megjegyzés eh, fogalmazódik meg az ombudsman irodában, amelyeket eh, figyelmen kívül hagynak azok az intézmények, ahova címze, címez, címze, címezték azokat. Eh, ilyen például a klinikai kísérletek témakörében tett ajánlások esete is. Tehát sok elvégezni való feladat van még, és remélem, hogy az ajánlások betartása is javul. Rio Pinto képviselő. Signora Provedora, existência de... Köszönöm, elnök asszony. Az ombudsmani hivatal létezése és munkája garantálja az európai polgárok jogainak tiszteletben tartását, valójában megerősíti ezeket a jogokat. A az ombudsman feladatainak egyik része az, hogy a panaszokkal foglalkozzon, ez egy reaktív megközelítés. Én arra bátorítanám önt, hogy proaktívan végezze a munkáját, tehát saját kezdeményezéseket is tegyen, akkor is, hogyha nem kap eh, konkrét panaszt, lépjen fel az európai intézmények igazgatási problémái, vagy a tagállamok igazgatási problémái ellen. Például Dániában nem régiben hoztak egy olyan törvényt, amelynek értelmében a migránstoktól a határon el lehet kobozni a javakat. Ezt gondolom, azt gondolom, hogy ez, mivel a polgárok ellenirányuló támadás, azonnali ombudsmani beavatkozást igényel. A másik téma a szegénység, amit fel kell számolni, és ebben az ombudsmannak is szerepe van. Figyeljen oda a szegénység elleni harcra. Köszönöm, ezzel a végére értünk a listának, és most megadom a szót Timmermans, Timmermans biztos úrnak. Um, Köszönöm, elnök asszony a tiszteletreméltó tagok nagy többsége tisztelettel szólt az ombudsman munkájáról, és O'Reilly asszony jelentéséről. Én a saját felszólásomat kettő témára koncentrálnám. Az első, hogy kihangsúlyoznám a TTIP tárgyalások átláthatóságát. A parlament bármely tagjától megkérném, hogy tudna-e olyan példát mutatni kereskedelmi tárgyalásokról, melynek esetében több átláthatóság van, mint például a TTIP esetében az Európai Unió részéről. És igenis várom ezeket az embereket. Igenis legyen minden hozzáférhető, nincsen nemzetközi olyan tárgyalás, amelynek nem akarunk részévé válni. Tehát az európai polgároknak bizalommal kell kísérjük a tárgyalást, és ez csak is az átláthatósággal érhető el és az Európai Parlament tagjait is megkérem, hogy ne zárják el a dokumentumokat, hiszen az embereket, a polgárokat képviselik, és a polgárok pedig teljes mértékben szeretnének tájékoztatva lenni. És nagyon fontos a bizalmasság kérdése is. A másik témámat néhány képviselő is feltette, elnök asszony, az átláthatóság közeszmecserét fogunk indítani a jövő hónapban az átláthatóságról. És egy javaslatot is előterjesztünk a parlamentnek és a tanácsnak, hogy legyen egy átláthatósági jegyzék. Hiszen szerintem ez a következő lépés. Tehát egyszerűen tudnunk kell, hogy hol van szükség több átláthatóságra. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés lenne, hogyha a parlament és a tanács ugyan ezeket az átláthatósági szabályokat alkalmazná, mint mi alkalmazunk a bizottságon belül. Remélem, hogy eh, minnyájuk, aki ennyire szereti a transzparenciát, a bizottság esetében ugyanazt, eh, ugyanilyen eh, lelkesedéssel alkalmazza az átláthatósági szabályokat az Európai Parlament munkájára, és a tanács munkájára is. Szerintem ez összecseng Emily O'Reilly jelentésével. Küzdjünk együtt érte, köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most O'Reilly asszony kap szót. Uh, Madame Morvay. Morvay asszony? Nagyon röviden, nagyon röviden. Nagyon röviden interferenciát Hallunk Köszönöm szépen a lelkesedését. O'Reilly asszony. Uh, Köszönöm, uh, elnök asszony. Én csak szeretném uh, megköszönni azoknak, akik felszólaltak ebben a vitában. Um, én nagyon bátorítónak tartottam ezt a mai eseményt, és arra bátorít engem, hogy még keményebben kövessem a stratégiámat mindig is értékeltem ezt a bátorítást, már ír ombudsmanként is, és most is, mert a munkámat csak akkor lehet elvégezni, hogyha a parlament támogat, és ezt ma éreztem. Ahogy Timmermans alelnök is mondta, és ahogy a felszólalók nagy része említette, az átláthatóság fontos. És ez nem csak azt jelenti, hogy az beérkezett panaszok nagy része a az átláthatósággal kapcsolatos, hiszen önök is a polgárok panaszait közvetítik felém, ugyanis az átláthatóság hiánya az a bizalom aláásásához vezet. Nyilván ennek megfelelően támogatják azt a munkámat, igyekezetemet, hogy átláthatóbbá tegyük az intézményeket. A másik téma, amiről sokat beszéltek, az a TTIP. Ahogy tudják, én egy vizsgálatot indítottam a TTIP tárgyalások átláthatóságába, és én is feltettem azt a kérdést, hogy eh, van-e szerepe, illetve mi a szerepe a kereskedelmi megállapodásokban a titkosságnak, és mi az, ami nyilvános kell, hogy legyen. De hogy az egyik felszólaló mondta, digitális világban élünk, és akár tetszik, akár nem, sokkal nagyobbak az elvárások, különösen a fiatalok körében, hogy eh, átláthatóak legyenek a dolgok. Eh, ezt egész egyszerűen el kell fogadnunk. Malmström asszonyjal hétfőn találkozom, és ott eh, eh, a TTIP eh, átláthatóságának kérdését is fel fogom vetni. Nagyon fontos, hogy amikor hogy amikor én ezzel foglalkozom, a támogatásukat bírjam. A másik téma a Frontex volt, amiről több képviselő is beszélt. A panaszmechanizmus úgy tűnik, hogy a megreformált Frontexben rendelkezésre áll majd, és eh, az ombudsman hálózatban szereplő kollégák eh, nagyon is odafigyelnek ezekre a migrációs témákra, megvizsgáljuk, hogy együtt eh, mit tehetünk. Köszönöm mindenkinek, és köszönöm az elnökasszonynak és a levezető munkát, valamint a képviselőknek azt, hogy érdeklődést fejeznek ki hivatalom munkája iránt. Köszönöm. Köszönöm szépen. O'Reilly asszony, most pedig eh, Cabezon Ruiz előadó kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Minden elnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Ez egy közös munka, gyümölcse ez a jelentés. Külön köszönet illeti az ombudsman asszonyt, hogy lehetővé tette ez a jelentés elkészítését, és köszönöm a bizottságnak is, hogy a bizottságunk valamennyi javaslatát befogadta. Köszönetet mondok tehát mindenkinek, el kell, hogy mondjam, hogy pozitív mérleget vonhatok, a helyes útra léptünk, ez a végkövetkeztetésem a mai vita után. Valamennyien tudatában vagyunk annak, nem kell ezt megismételni, hogy az ombudsmani hivatal és a petíciós szakzottság alapvetőek a polgárok részvételének biztosítása szempontjából. És valamennyi intézmény esetében fontos, ez nagyon fontos számunkra a polgárság, szeretnénk a polgárokat bevonni a folyamatokba, és az elmúlt időszakokban nagyon sok minden kétségbe vonódott, itt viszont valamennyi kötelessége a polgárok képviselete. Tudatában vagyunk ezen szerepünknek, és ez minden. Köszönetet mondok még egyszer, különösen Orelli asszonynak. Thank you. Köszönöm szépen.